Uh, uh, dear colleagues, good morning. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek! Yes. Uh, dear colleagues, before... Kedves kollégák! Mielőtt rátérnénk a szavazásra, szeretnék megkérni mindenkit arra, hogy helyezze be a szavazókártyáját a szavazógépbe, hogy tudhassuk azt, hogy hányan szavazhatnak. Időközben pedig szeretném ismertetni a koordinátorok által hozott döntéseket a tegnapi ülés alkalmával hoztuk meg ezeket, és ezeket most szeretnénk megerősítetni a szakbizottsággal. Először is a néppárti frakció egyik tagját kineveztük, hogy legyen jelentéstevője egy saját kezdeményezésű jelentésnek, ami a polgári eljárásokban meghatározott minimum sztenderdeket illeti. Bárzsaron asszony lesz a jelentéstevő. Továbbá a kiszolgáltatott felnőtt csoportok védelmével kapcsolatos szavazás jelentés esetében, aztán a örökbefogadások ügyében szintén néppárti jelentéstevőnk lesz. Én magam leszek a jelentéstevője a közlekedési balesetek témának FOSZ és Gebhardt kollégák pedig társjelentéstevők lennének ami a közös um, európai adásvételi jogot illeti. Az ECR frakció egyik tagja lenne a jelentéstevője. A 2011 per 16-os irányelv felülvizsgálatával kapcsolatos dossziénak, amely az adózás területére vonatkozik. Továbbá döntés született a arról is, hogy az SND egyik tagja a szubszidiaritásról fog jelentést készíteni, Karim úr, Kavada úr a jogvitákról, a komitológiáról és a jogalkotási hatáskörök átruházásáról az úr készít jelentést, a kodifikációkról pedig Hautala asszony. A koordinátorok továbbá azt úgy döntöttek, hogy a Rechtspflege szervezet, vagy szövetkezet, szövetség el fog látogatni az egyik szakbizottsági ülésünkre, és az OECD-vel kapcsolatos témára pedig 2015. szeptemberében kerül sor, ezek a tegnap koordinátori döntések. Most pedig rátérhetünk a szavazásra. Az üzleti információkra vonatkozó témával kezdjük. Még egyszer szeretném megkérni a kedves kollégákat, hogy helyezzék be a szavazókártyáikat a szavazógépbe, illetve annak a megfelelő nyílásával. 18 tag szavaz, illetve 24 képviselő van jelen, Dzsambacki úrnak nincs kártyája. Uh, thank you. We have 24 cards in. Köszönöm. Azt hiszem 24 szavazókártyát helyeztek be a szavazógépekbe, ez így rendben van, ez a szám. Egyes kompromisszum. Mellette. Kérem, tartsák fel a kezüket. Ellene ki van? Tartózkodók elfogadva. Compromise two that, that's well. Page four. Okay. Uh, then compromise number two. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadva. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 309-es mellette. 309-es módosító. Ez a 11-es cikkre vonatkozik, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Imkó 39 mellette. Még mindig a 11-es cikknél tartunk, Imkó 39 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ittre 87 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ittre 88 mellette, 88, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Uh, there are too many people vote. Túl sokan szavaznak. 25-en szavaztak, 24 version, that's fine. Okay. So it has been adopted. Elfogadtuk. 13-11 arányban elfogadtuk. 310-es módosító mellette. 310-es. Ki van mellette? Szintén a 11-es cikkről. Mellett, eh, ellene tartózkodók, elfogadva. Ittre 90. Mellette. Ittre 90. A 90-es. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Itre 89 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Itre 92 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Itre 93 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Itre 94 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Étre 95 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 314-es módosító mellette, ellene, Ezt ellenőriznünk kell. Elfogadva. Imkó 41 mellette. Imkó 41. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Ittre 97 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Harmincötös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 3, 1, 6 os mellette, 316 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ittre 98 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 317-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de jobb lesz ellenőrizni. 317. A 317-esről van szó. Elfogadtuk. 321-es. Ki támogatja? Ellene ki van? Elnézést, ezt is ellenőriznünk kell. It has been adopted. Elfogadtuk. Étre száz, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Yes. Uh, amendment 333-as módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 334-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Imkó 45 mellette,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 az IMCO 45-ösről szavazunk, ugye? Kettő még mindig hiányzik, két szavazat hiányzik. Elfogadtuk. 335-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben. Adopted. Elfogadva. Sorry? Compromise 11. Oh yes. Compromise 11. 11-es kompromisszum. Mellette? ellene, tartózkodók, elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Itt három mellette, ellene, Szerintem ellenőrizzük. és elfogadtuk. 47-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt, és szerintem elutasítottuk, de azért jobb lesz ellenőrizni. And it has been adopted. És elfogadtuk ezt is. 48-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Sorry? Recital 12A. 12 12A, it... 12A, preambulum bekezdés, ittre 11, mellette. 11A, preambulum bekezdés, ittre 11, mellette. Ellene. Tartózkodók, ellenőrizzük. Elfogadva. Imkó 7 mellette. Ellene. Please let's check. <laughs> Ellenőrizzük. Adopted. Elfogadva. Tizennégyes preambulum bekezdés, tizennyolcas módosító, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 69-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Étre 14 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Imkó nem, javítja magát az elnök, Étre 16 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Oké, okay. adopted. Elfogadva. Ittre 17 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ittre 18 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ezt is. Adopted elfogadtuk. Étre 19 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Huszonöt ápreambulum bekezdés, kilences módosító. Mellette mellette, ki van mellette, ellene. Tartózkodók, azt hiszem elfogadtuk, de nem vagyok biztos benne, ellenőrizzük inkább. Elfogadtuk. 28-as preambulum bekezdés 82-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 83-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Imkó 12 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Most pedig a szöveg egészéről szavazunk, mégpedig elektronikusan. Ugye? Jó, akkor megnyitom a szavazást. That has been adopted. Elfogadtuk. Most a jogalkotási állásfoglalás tervezetről szavazunk szintén elektronikusan. Még két szavazatra várunk. Ketten nem szavaztak még. Rendben, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a tanácsa való tárgyalásokról szóló döntés következik, ismét csak elektronikusan szavazunk. Okay. Rendben. Ezt nagy többséggel elfogadtuk, köszönöm szépen. Now we have the single votes. Most az egyedi szavazások következnek. Yes, election, election. Yes. Yes. To, to who? Oh yes. Uh, may I May I congratulate me? Szeretnék gratulálni Glögrip asszonynak. Yes. So now the single votes which will tehát a single votes, az egyéni szavazások következnek szintén elektronikusan. Először is a közösségi védjegyről. Megnyitom a szavazást. Elfogadva gratulálok Wikström asszonynak. Uh, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok. Megnyitom a szavazást. Okay, let's close the vote. Lezárom a szavazást, elfogadva. Ismét gratulálok Wikström asszonynak. Szavazás. A ö, védjegyek csomagról megnyitom a szavazást. Thank you. Adopted. Köszönöm elfogadva. Then we have uh, vote on the petition. Következik a petíció. yes. Uh, I would like to. Megadom a szót Wikström asszonynak, hogyha óhajt hozzászólni nem szükséges. Köszönöm, olyan sokszor szóltam már hozzá, úgyhogy most csak ismételten köszönetet mondok mindenkinek. And we, we go to the Okay. Mr. Groza. Uh, Mr. Groza uh, from the council. Groza úr, a tanács részéről óhajt hozzászólni? Köszönöm szépen, Svoboda úr. Köszönöm a szót. Az elnökség nevében szeretnék néhány szót szólni. Ez az ötödik tanácsi elnökség, amely ezzel a gazdaságilag és politikailag is fontos kérdéssel foglalkozik, és sikerült kompromisszumot kötnünk a bizottság keretében az olasz elnökség fejezte be. A tárgyalásokat a mi elnökségünknek jutott az a kiváltság, hogy lezárthattuk, és nagyon közel vagyunk a végkifejlethez, és még egyre közelebb jutunk. Az elnökségünk nevében szeretnénk köszönetet mondani Wikström asszonynak és kollégáinak, hogy ilyen kiváló tárgyaló partnerek voltak, és köszönetet mondok a bizottságnak és Eichenberg úrnak, a szakértői munkáért, hiszen technikailag, szakmailag nagyon bonyolult volt ez a kérdés. Köszönöm. Köszönöm. And uh, we go to the... Folytatjuk. Reda asszony jelentése következik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 tartózkodás elfogadva. 127-es mellette tartózkodás, elnézést ellene, tartózkodás, elfogadva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 114-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Let's find that. Yeah. Oh. Yes. Uh, IMCO 1, paragraph 1. IMCO 1, egy bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 149 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. and that has been adopted. Elfogadva. 151 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 150, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. And that has been rejected. Elutasítva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Uh, paragraph 2a, ITRE. ITRE 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Still missing somebody? Valaki még mindig hiányzik. Okay, let's close the vote. Akkor zárjuk le a szavazást. It has been rejected. Elutasítva. Imko 16 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 165-ös módosítás 2B bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 166-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. nem működik. Elellenőrizzük a 166-ost. Valami gond van a szavazórendszerrel tulajdonképpen. Do we have a technician here? Van itt technikai munkatárs, aki ebben tudna segíteni? let's try to do it manually. Próbáljuk akkor kézfeltartással. 166-os mellette számoljuk meg. Can somebody count? Valaki tud számolni? Uh, okay, it's, it's nine. Nine according to myself. Én kilencet számoltam ellene. Elutasítva. Uh, compromise two. Kettes kompromisszum. 168, sorry, 168. Uh, sorry, uh, sorry. Elnézést, 168-as módosítás következik mellette. Ellene. Abstention. Tartózkodás elfogadva. 169 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 170 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 172-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 175-ös, több részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 176-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 177-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 189-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 190-es mellette, ellene, számoljuk meg ismét, kérem emeljék fel a kezüket. Bocsánat, kezdjük előről mellette. One, two, three, four, four, four. We are we are eleven. But I think it's it's not one, two, three, four, five, six, eleven. Eleven. Eleven. Tizenegy ellene. Well, Okay, try again. Uh, sorry. Elnézést, kezdjük előről. Ellene? Illetve mi lenne, ha megpróbálnánk az elektronikus szavazást? Ok, Donc il y a un problème ici, donc on a 25 apparemment, il y a un problème sur cette Oui.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 hiszen az önök gépe működik, csak itt a pulpitus gépei nem működnek. Tehát a 190-es módosításnál tartunk, a 190-esről szavazunk. Fosszúr. Ki van mellette? Ismét kérem önöket, hogy szavazzanak mellette. 12 ellene. Ellene, ott tartunk, hogy ellene. Elutasítva. 12 a 11-hez. Bocsát, akkor elfogadva tartózkodás, egy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 199 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 200 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 201 mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrzzük le elektronikusan mellette. A pulpituson kérem, hogy emeljék fel a kezüket mellette. Még kettő ellene. Három. Tehát 7 meg 2 az 9. 9 meg 3 az 12, elutasítva. Kétszázhármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le elnézést. El, ellenőrizzük le elektronikusan mellette, és a pulpitusan három, ellene, itt kettő. Elutasítva. Nem. Tehát három volt mellette, az kilenc, és kettő ellene. Igen, elutasítva. de megismételhetjük, ha óhajtják. Tehát a 203-asnál tartunk. Elfogadva. 26-on vagyunk, nem? De ez egy szavazattal több a keleténél. 25-en szavaznak. 25 kártya van jelen. Mrs. Reda. Yes. Reda asszony, megismételhetjük, hogy biztosak legyünk abban, hogy ö, elegendő számú képviselő szavazott, mert egyel többen voltak. We can repeat 200. Tehát megismételjük a 203-ast. No, 25.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 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, ele, leellenőrizzük, igen. It has been rejected. Elutasítva. 206. 206-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 207-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 225-ös mellette 225-ösről van szó mellette, négyes bekezdés. Mellett, ellene, bocsánat, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le. It has been rejected. Elutasítva. 230-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 232-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 233-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 234-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Elutasítva. 235-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 229-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 266-os módosítás 6-os A beközdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 280-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 283-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 284-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 288-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum. Van szóbeli módosító? Igen, tessék. A szóbeli módosítás a következő módosításokra terjed ki, és a Swift Reflectification után hozzátennénk, hogy anélkül, hogy a ratifikációt feltételessé tennénk az EU jogi kerethez mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 306-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva.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 323-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 324-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 325-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 326-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 345-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 346-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 348-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 350-es mellette, ellene, ellenőrizzük le. It has been adopted. Elfogadva. 351-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Igen, tessék. Three five one first part. We are missing. 351-es első rész, még hárman nem szavaztak. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 352 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 353 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 355-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kéri, hogy ellenőrizzük le. 355-öst. And he has been rejected. Elutasítva. 356-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 363-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le. It has been rejected. Elutasítva. Három négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 365-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 366 mellette, bocsánat, 366 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Három es elektronikusan. Elutasítva. 396-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 411-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4.12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 4.14 mellette ellene leellenőrizzük. And it has been rejected. Elutasítva. 418 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 419 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 421 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva.

Yeah. So we should go to 429. Yes. So we go to 429. 429-es következik. Mellette. 429 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Elfogadva. 4.30-as mellette. Elena. Tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette. Elena. Tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette. Elena. Tartózkodás elfogadva. 451-es mellette. 451-esről szavazunk, mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 471-es mellette, ellene Ezt ellenőrizzük. Elfogadva. 20-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 476-os mellette. Ellene. tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 476-ost. Még valaki? Elfogadva. 487-esre szavazunk mellette. Ellene 487 ez okafogyottá válik, korrigálja magát a számnak, akkor az ITRE 20-asról mellette, ITRE 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 507-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 508 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 509-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es kompromisszum mellette itt a kompromisszum ellette ellene tartózkodás elfogadva. 523-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 524-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 525 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az 525 est elektronikusan. Elutasítva. 26 os mellette ellene tartózkodás elutasítva 527-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 528 mellette ellene ezt ellenőrizzük. Még egy szavazatra várunk. Elutasítva. Imkó 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 23-as bekezdésről szavazunk. A 23-as kompromisszum első része mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az első részt. Elutasítva. Második részről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 532-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 538-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 539-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 553-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Tudom, hogy nagyon fárasztó, de kérem, emeljék meg a kezüket. Elfogadva. 554-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Öt ötvenötös mellette elnézést 554 ötvennégyről szavazunk? De nem a 555-ös okafogyottá vált, 556-os első részéről szavazunk mellette. Elena. Ellenőrizzük. Tehát az első részről szavazunk elektronikusan. elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imko 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Huszonnégyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosító mellette Elena, tartózkodás elfogadva. 22-es módosító mellette Elena, tartózkodás elfogadva. Huszonkilences mellette Elena. tartózkodás elfogadva.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 tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ja, hogy ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük a 44-est. Még egy szavazatra várunk. Elfogadva. 45-ös mellette. Elfogad, uh, ellene elutasítva. 28-as kompromisszum. Mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 56-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 69-est. Elfogadva. 70-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 71-es mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük. Hetvenegyesről szavazunk, elfogad, elfogadtuk. 75-ös, már elnézést korrigál az elnök, 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 74-est, elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 76-osról szavazunk. Azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük valóban elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es módosító mellette ellen tartózkodás elutasítva. Nem, elnézés, ellenőrizzük a 94-est. Elutasítva. 101-es mellette? Nem, ez fogyottá. válik. 104-esről szavazunk mellette. Elena. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 104-est. Igen, valóban elutasítottuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 107 ellenőrizzük. Elutasítva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig elektronikusan szavazzunk a jelentés tervezet egészéről. Elfogadva.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 Okay. Okay. Chairman. Uh, what do we have? Uh, sorry, can, can... Elnézést, szeretnék egy kis nyugalmat kérni a teremben. Köszönöm szépen. Visszatérünk az egyedi szavazásokhoz. Először is szavazunk a következő petícióról. Kérjük, hogy a mikrofonba beszélni. Szeretnénk 5 perc szünetet, nagyon elfáradtunk a folyamatos szavazásban. Van egy kis időnk, akkor egy kis szünetet tartsunk, ha nem, akkor folytatjuk természetesen. Támogatja valaki ezt? Nem, akkor folytatjuk a szavazást. Egyedi szavazások. 0486 per 214-es számú petícióról szavazunk. Elektronikusan szavazunk. Vagy a kolléga esetleg támogatta ezt a javaslatot? Kérdezi az elnök. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Még egy egyedi szavazás jogalapra vonatkozóan harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása, ez az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelem. Ismét elektronikusan szavazunk. elfogadva. Gratulálunk az előadónak. Aztán van még egy 20-as naprendi pontunk, szintén jogalapal kapcsolatos javaslat. Javaslat a tengerészekről szóló irányelvre, a 2008 per 94-es és további irányelvek módosítására vonatkozó javaslat. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. Most pedig következik a kodifikációk része, 21-es napi rendi pont Mastalka úr jelentése. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. És még van egy további kodifikációnk, szintén Mastalka úr ez a káros árképzés elleni védelem. Megnyitom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. És akkor, ha Kaufmann asszony szót kér, akkor a jelentésének megszavazása előtt többi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésem volna, ami a szavazólistát illeti. Előfordulhat, hogy nem minden kolléga szavazólistáján szerepel megfelelően a jelzés. Az első dolog az, hogyha az ötös kompromisszumot az elején elfogadjuk, akkor a 39-esről szavazni kell, nem pedig a 37-esről. Másodszorban pedig az IMCO 23 és az NV 39-es azonosak, és ezekről a 18C bekezdésnél kell szavazni, és nem ott, ahol ez elvileg szerepel a papíron, de gondolom ezt az információt már egyébként is megkapta mindenki. Ich soll das noch einmal sagen. Mondjam el még egyszer, jó? Még egyszer nagyon szívesen elmondom, tehát sajnálom, kedves kollégák, rendkívül nehéz volt ezt az egészet megszervezni valahogy, de hát tudják, milyen ez. Tehát, hogyha az ötös kompromisszumos módosítót elfogadtuk, akkor a 39-es módosítóról szavazunk, nem pedig a 37-esről. A második dolog pedig van két azonos módosító, az IMCO 23 és az NV 39-es azonosak egymással. Ezekről a 18C bekezdés alatt kell szavazni, és ez az én szavazó listámon a 20-as oldalon található. És nem a 11A alatt kell szavazni ezekről, mint ahogyan az a szavazólistán eredetileg szerepel. so please control us that we proceed. Jó, akkor kérném szépen, hogy ellenőrizze, hogy ennek megfelelően járunk-e el, ennek megfelelően haladunk-e. Rendben, kezdjük az ötös kompromisszummal, ki támogatja, Elleneki van, ki tartózkodik, elfogadva. 39. Mellette. Ellene tartózkodók, elutasítva. 41 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük a 41-est. Adopted. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 47 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 51-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. It has been rejected. Elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 55-ös mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 56 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 57, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, lehet, hogy ellenőrizni kellene. And this has been és elfogadtuk. Nem, elnézést, javítja magát az elnök, elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodók, kérem ellenőrizzük ezt is. It has been adopted. Fogadva. 60-as mellette, ellene, Nem vagyok biztos az eredményben, ellenőrizzük ezt is. Adopted. Elfogadva. Kilences kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Imkó 5. Mellette? Ellene? Tartózkodók? elutasítva. MV16 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. MV30-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. NV40 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. And it has been... Elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 72 mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük inkább. and this has been rejected. Elutasítottuk. 73 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 75 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 76 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 79 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük a 79-est. and it has been rejected. Elutasítva. 78-as mellette. Ellene. Talán ellenőrizni kellene, de azt hiszem elutasítottuk. Elutasítva. 12-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 81 mellette. Ellene. Tartózkodók. Talán inkább ellenőrizni kellene ezt is. elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 85 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 86 mellette, ellene, tartózkodók 87 mellette, ellene, talán ellenőrizzük ezt is. Oh, elfogadtuk. Nem így tűnt, de elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 92-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 93-as. Nem, mégsem, nem a 93-as következik, hanem a 95-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 96 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 97 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. NV23 mellette, ellene, tartózkodók, talán ellenőrizzük ezt is. Adopted. Elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenhetes kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadva. Százkilences kilences. Mellette. Ellene ellenőrizzük ezt is. That has been adopted. Elfogadtuk. 110-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 18-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 112-es mellette, ellene, ellenőrizzük talán ezt is, Rejected. Elutasítva. 19-es kompromisszum. Három részben szavazunk. Első rész kitámogatja támogatja? Ki ellenzi? Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt is. Tudom, mindenki elfáradt. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. NV12. 13 elbekezdés, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 122-es módosító ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. 129-es módosító. Nem, javítja magát az elnök, 128-as módosító, ki támogatja. Is it? Okay. So, uh, so, sorry for the second. Elnézést kér az elnök még egyszer, a 129-es következik mégiscsak. Állítólag a 128-ast lefedi a kompromisszum. A 20-as kompromisszum fedi, ugye? We can vote, we can vote. A biztonság kedvéért szavazzunk a 128-asról. Mellette ki van? Ellene. Nos, ezt ellenőrizni kell. 128. 128-as. and it has been rejected. Elutasítottuk. 129-es mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is. And that has been adopted. Elfogadtuk. Kaufmann asszony, parancsoljon! Szeretném felhívni figyelmet arra, hogy az eredeti 129-es módosítót angolul nyújtották be, a német fordítás azonban sajnos nagyon rossz, tele van hibákkal, nem tudom, hogy a többi nyelv esetében mi a helyzet, ez gond. Kérném ennek az ellenőrzését, és a szavazásnál mindenki csak az angol eredetit, angol eredetiről szavazzon. we we check that should be one thirty, yes. 130. Okay. Uh, we vote on one thirty. A 130-asról szavazunk. Ki támogatja? 130 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 21-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 139. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Adopted. Elfogadva. 143-as. Ki támogatja?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 141 is incompatible with... A 141-es inkom, inkompatibilis a 139-essel, tehát a 143-as következik mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 144 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 145 mellette, ellene, ellenőrizzük. Elfogadva. 146-os. Van ehhez egy szóbeli módosítás? Nincs. Jó, akkor mellette ki van? Ellene. Tartózkodók, elutasítva. 147 mellette, ellene. Tartózkodók. Szerintem elutasítottuk. 148-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 150-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Talán ellenőrizzük ezt is. Adopted. Elfogadtuk. 151-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 152-es mellette, ellene. A 152-esnél tartunk, kezdjük előről, 152 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 153-as mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. One, 162-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 163-as, nem, mégsem. Emp 24 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 168-as mellette, 168 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ezt is. And it has been rejected. Elutasítottuk. 169-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 170 mellette, ellene, ellenőrizzük, Rejected. Elutasítva. 171 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Empl 14 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Uh, rejected, yes. Elutasítva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 189-es. Ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók elutasítva. 190 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 191 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 192 mellette, ellene, tartózkodók, előfogadva. Ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizzük a 192-est. Elfogadva. 194-es. Nem, mégsem. 195-ös következik. Mellette A 195-ös. A 195-ös ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. Huszonhetes 27-es módosító, kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kaufmann asszony. A 206-osra kell áttérnünk, arról kell szavaznunk, és utána a 208-asról. 206-os tehát mellette, ellene, ellenőrizzük. Rejected. Elutasítottuk. 208-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 209 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 210 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 224-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 225-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 227 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. md 19 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt, Egyok. Elfogadva. 228. Mellette, ellene. Ezt lefette a kompromisszum? Rendben, akkor Embl 16 mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. Empl 19 mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítva M20 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva M21 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. M23 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Empl 34-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Empl 35 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Imkó négy mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Imkó 21 mellette, ellene, ellenőrizzük. Imkó 21. Uh, Rejected. Elutasítva, Imkó 22 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva, Imkó 26 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Envi 18 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Envi 24 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva, Envi 25 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, ND26 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, ND27 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, NV28 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, NV32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NV33 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A 33-ast M ellenőrizzük, NV33. Oh, adopted. Ó, elfogadtuk. Micsoda meglepetés. NV34 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. NV37 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene ellenőrizzük le. Ötös módosító Elutasítva. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Kilences mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es húszás bocsát bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Következik tehát a végsza, végső szavazás. Elektronikus módon megnyitom a szavazást. Elfogadva gratulálok Kaufmann asszonynak. That's all for the votes now. Akkor ennyit a szavazásról. So,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 Dear colleagues, we may continue. Kedves kollégák, javaslom, hogy folytassuk. Még mindig van két napi rendi pontunk ma délelőtt. A 23-as ponttal folytatjuk, ezt meccserére kerül sor, egy személyes korlátolt felelősség minőségű társaságok témakörben. És az előadói a szó, de Grandes Pascual úr következik. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim a bizottság és a tanács képviselőit is üdvözlöm, és mindenki más, aki követi a mai vitát. Biztos vagyok benne, hogy nagy érdeklődéssel figyelik. Előfordulhat, hogy máshonnan is figyelemmel kísérik ezt a vitatott kérdést, és az ezzel kapcsolatos eszmecserét. A jogi bizottságnak szeretném bemutatni javaslatomat az egyszemélyes korlátolt felelősségi társaságokról szóló irányelvvel kapcsolatban, javasolt irányelvvel kapcsolatban. Ha minden jól ment volna, akkor ma már az előadók jelentését vitatnánk meg, de sajnos nem voltak megfelelőek a feltételek, a mun- vagy a munkamódszerenk nem volt elég hatékony, tehát nem tartunk ott, mint szerettünk volna. Ez az én hibám is. Pudiéramos tirarnos de cabeza y chocar contra el cemento. Célszerűnek tartanám, hogy akkor vitassuk meg ezt a kérdést, amikor miután bemutattam ennek a az anyagnak a fő vonalait. Van egy bizottsági javaslatunk, amelyet véleményem szerint lehetne javítani, és a szövegezésével hozzáadott értéket tudnánk elérni, ezen továbbra is dolgozunk. Folytatom a beszélgetéseket a különböző frakcióknak a tagjaival, és úgy döntöttem, hogy ezt a jelentést elhalasztom, és a vitára bocsátott munkaanyagot is, amely beszámol a felmerült problémákról. Tehát ez az anyag van most önök előtt, ez a munkaanyag. A jelentésnek a bemutatását azonban el kell halasztanom, hiszen nem volt időm mindenkivel beszélni, a tanácsal, a bizottsággal, a politikai frakciókkal, az érintettekkel. Márpedig fontos, hogy mindenki szót kapjon, mielőtt ezt a jelentést elkészítjük, amely fontos az európai piac és a, konkrétan a KKV-k számára. <clears throat> és remélem, hogy egy olyan jelentést sikerül majd készíteni, amelyet mindenki támogatni tud. Azonban egy probléma merült fel május 28-án, beszélgetés folytattunk a tanácssal. Világos, hogy maga a tanács is megosztott a kérdésben, illetve megvannak a saját problémáik, szeszélyeik, blokkoló kisebbségeik, ezeket hol megoldják, hol nem. A hivatalos állás pontjukat illetően azonban nincs változás, nem volt változás. Nagyon beásták magukat. Nem akarok itt senkit megsérteni, de talán sikerül előrelépni ezek a beásott pozíciók nem igazán tükrözik a valóságot. A bizottság álláspontja jelentősen módosult, de itt is van még több probléma, amelyet meg kell oldani, ami nem látszott világosan a kezdeteknél. Például ilyen az úgynevezett forum shoppinggal kapcsolatos problémák, a szociális dömpinggel kapcsolatos problémák, ezek újra és újra előjönnek, és ezeket meg kell oldani. És egy közös álláspontot kell kialakítani ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Hogy ez valóban hozzáadott értéket jelentsen hogy az egész ne csak egy önmagáért való tevékenység legyen, ne fölöslegesen dolgozzunk, hanem legyen értelme is. Erről nem szabad elfeledkeznünk, hogy ez a cél. Ugyanakkor a foglalkoztatási szakbizottság is megküldte a maga véleményét, az IMCO is, az IMKO most dolgozik a véleményén, még nem tudtak többségi véleményt kialakítani a kompromisszumokkal kapcsolatban. Lehet, hogy el fogják utasítani a jelentést. Jelenleg így áll a helyzet. De azt hiszem, hogy ez jól tükrözi a jelenlegi politikai valóságot. érdemes előre látni a problémákat, és megpróbálni megoldásokat találni ezekre. A Júri szakbizottságban felmerült problémákat a korábbi eszmecserék alkalmával, ezt mindenki jól ismeri. Ismerjük a, tan- a, a tanács jelenlegi álláspontját, érdemes visszalépni és egy részletes vitát lefolytatni. Tekintettel tehát a jelenlegi helyzetre szükségesnek tartanám visszafordulni a tanácshoz, és megkérdezni, hogy mi a véleményük az egyszemélyes társasággal kapcsolatban, illetve mi a véleményük azzal kapcsolatban, hogy egy ö, alapos vitát lefolytassunk, és akkor utána érdemes itt a szakbizottságon belül folytatni az eszmecserét. Elnök úr, tehát arra azt javaslom, hogy kérjük meg a bizottságot és a tanácsot, hogy ezt tegyék meg. És akkor utána megnyithatnánk a vitát. Tehát akiknek véleményük van, kíváncsiak vagyunk a véleményükre, és majd a végén szeretnék ismét szót kérni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most megadnám a szót a tanács képviselőjének. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, Szavogoda úr. Üdvözlök mindenkit! Guana Bajderem vagyok. A lett cégbíróság elnöke vagyok. A lett elnökség alatt az és társasággal foglalkozó munkacsoport vezetője is voltam. A lett elnökség nevében szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy tájékoztassam a Júri Szakbizottságot az általános álláspontról, amelyet a versenyképességi tanács május 28-án fogadott el. 14 munkacsoport ülésre volt szükség a lett és a görög elnökség alatt, hogy ezt a kompromisszumos szöveget kialakítsuk. Soha nem könnyű kompromisszumra jutni. A delegációk többféle aggodalmat fogalmaztak meg ezek közül több hasonló volt azokhoz, amelyek eddig is felmerültek már a Júri Szakbizottság ülésein. Sikerült kompromisszumra jutnunk, két fő elemére fókuszáltunk a javaslatnak. Az egyik ilyen a cégek online regisztrációja. Ennek a javaslatnak ez az egyik legfontosabb összetevője véleményünk szerint. Úgy véljük, hogy Európában a jövőbeli digitalizációt jól szolgálja ez az intézkedést. Ezzel kapcsolatban idezném, gazdas- idezném gazdasági miniszterünket, aki azt mondta a versenyképességi tanács alatt, hogy nagy lehetőséget jelent ez mind szimbolikus, mind gyakorlati szinten, hogy ösztönözzük a vállalkozásokat a digitalizációra, azzal, hogy lehetővé tesszük számukra a digitális regisztrációt. Ugyanakkor látjuk, hogy milyen kihívásokkal jár az online regisztráció, különösen a határokon átnyúló azonosítást illetően. Ezért a kompromisszum érdekében csak az elektronikus, csak azon más tagállamban történő elektronikus regisztrációt kell elismerniük, amelyek megfelelnek a feltételeknek, ami az egy eurós tőkekövetelményt illeti, ez megkönnyíti a cégek létrehozását, különösen a startup és a KKV-k esetében. Véleményünk szerint ez hozzájárul majd a versenyképesebb Európa megteremtéséhez. Ugyanakkor szeretnénk csökkenteni a visszaélés lehetőségét. Összegzésképpen úgy véljük, hogy a tanács jelenlegi kompromisszumos javaslata értelmében a szuppok, vagyis az egyszemélyes társaságok esetében a kockázat nem magasabb, mint bármilyen más társasági forma esetében. A tanácsi szöveg jelentős hozzáadott értéket képvisel a jelenlegi helyzethez képest. Lehetővé teszi a cégek egyszerű létrehozását, amely jelentősen megkönnyíti a határon átnyúló kereskedelmet. Az alapítóktól minimum, minimális információt, adatokat követel, az állam pedig maximális információt szolgáltat. Tehát kompromisszumra jutottunk a versenyképességi tanács ülésén, és a lett elnökség prioritása a digitális Európa. A lett elnökség azonban végéhez közeledik, és ezért előtt, mellettem ül Helen Massard asszony, aki a következő luxemburgi elnökség során veszi át a teendőimet, és ő is röviden tájékoztatja önöket a luxemburgi elnökség terveiről, az egyszemélyes társaságokkal kapcsolatban átadom neki a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, Grüne Helen Massard vagyok a luxemburgi igazságügyi minisztériumnál dolgozom, ahol Grün elmondta. Én is a, részt vettem a tárgyalásokon. A következő elnökség nevében szeretném megköszönni a lett elnökségnek a figyelemre méltó munkáját. Jelentős konszenzus sikerült kialakítani a tagállamok között a javaslat átfogó céljai illetően, amely lehetővé tenni az egyszemélyes társaságok létrehozását az EU-ban. A lett elnökség nagyon sokat dolgozott annak érdekében, hogy megoldja a még fennálló problémákat. A következő elnökség úgy véli, hogy az lett elnökség által kialakított általános megközelítés kiváló alapokat jelent, és erre kívánunk építeni Megígérjük, hogy keményen fogunk dolgozni az ügy érdekében, és reméljük, hogy jó tárgyalásokat tudunk majd folytatni a parlamenttel, és végső megegyezésre jutunk. Köszönöm szépen. Well, now I will... És köszönetet mondok, most pedig hajára kollégának adom meg a szót a bizottság részére. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy itt a szakszatság előtt szót kaphatok. Ez egy olyan dosszié, ahol a látszat úgy tűnik, hogy győzedelmeskedik. Az elmúlt hónapokban nagyon sok rosszat hallottunk erről a javaslatról, mert hogy itt a pénzmosás meg e, könnyíti a, a munkavállalói részvételt alása, és e, látszott cégek alapítását teszi lehetővé, de ugyanakkor a tanácsban minősített többség támogatja ezt a javaslatot, és most megpróbálok néhány tényt megosztani önökkel erről a dosszéről. És megpróbálom ezeket a mítoszokat, ezeket a homályos meséket itt megcáfolni. Nincsenek tökéletes javaslatok, de azért látnunk kell azt, hogy egyértelműen hozzáadott értékkel bír és garanciákat tud biztosítani. Ez a javaslat a belső piac erősítését támogatná, a határon átnyúló tevékenység megkönnyítését KKV-k számára, ez a 45-ös cikkben lefektetett célkitűzés, amelyet segíteni. Ez a javaslat, ahogyan az már elhangzott, a digitalizáció egyik úttörője lehetne, hiszen határon átnyúló elektronikus bejegyzéssel első lépést teszünk arra, hogy a digitális belső piacot elmélyítsük. A növekedés, munkahelyek és az innováció támogatása is ennek a javaslatnak a célja. Elsősorban KKV-k a, eh, a, vannak jelen a KFT között személyes társaságok eh, területén, tehát őket támogatná ezt. És ez a javaslat különösen az innovatív startupokat tudná előnyben részesíteni, hogyha valakinek brilliáns ötlete van, de nincs meg a pénze ahhoz, hogy erre egy társaságot alapítson, az itt segítséget kaphat ezzel a javaslattal. Az Európai Parlament önök most kiváló lehetőséget kapnak arra, hogy konstruktív megoldásokat javasoljanak, ahogy a társasági jogot tovább fejlesszük, és erre nem fog egyhamar újabb ilyen lehetőség nyílni. Szükség van erre az eszközre, nagyon sokan megerősítették az érdekelt felek részéről, KKV-k, vállalatok erősítették ezt meg. Ezek, ebben az ágazatban nem annyira jól szervezettek a résztvevők, a KKV-k nem tudják annyira hallatni a hangjukat Brüsszelben, de ez nem ok arra, hogy ne vegyünk róluk tudomást. Valóban hozzáadott értéket bír ez a javaslat, hiszen harmonizálja a kulcsfontosságos szabályokat a a nyilvántartásba vétel és a társaság alapítás tekintetében olcsóbbá is teszi a társaságok létrehozását azok számára, akik határon átnyúló tevékenységet kívánnak folytatni. De nézzük meg a kockázatokat is. Már korábban is említettem, hogy mindig is voltak és mindig is lesznek kockázatok, ezt fel kell ismernünk, ezeket komolyan kell vennünk, és megoldásokat kell kínálnunk rájuk. De itt most azért hasonlattal élnek, hogyha egy új autót tervezünk, eh, például eh, jó, és a sofőrt is figyelembe kell venni, itt balesetek lehetősége felmerül, de hát ez nem jelenti azt, hogy akkor ne tervezzük úgy autókat. Az a kívás, hogy olyan autót tervezzünk, amely lehetőleg biztonságosabb lesz. És ha most visszatérek az elektronikus eszközünkre, itt egy, egy szövegalapú alkalmazás teszi lehetővé. Itt is a bejegyzést, ezeket például az egyetemen is használtuk ezeket a szövegalapú alkalmazásokat, de a banki átutalásokat is elektronikusan végezzük, és itt természetesen az azonosítás nagyon fontos. Ami fontos, hogy mi arra a következetesre jutottunk, hogy az elektronikus rendszerek, az elektronikus nyilvántartások jobban és biztonságosabban használhatok, mert a nyomon követhetőség és a gyors ellenőrzés elektronikusan valósul meg. De vannak természetesen más aggodalmak, és például a szociális normákat esetleg ö, csökkenti, vagy szociális dömpinget lehetővé teszi. Hát mi mindent meg kell, hogy tegyünk annak érdekében, hogy ezt megakadályozzuk, de őszinte leszek. A szociális nézőpontokat más jogszabályok szabályozzák, az SUP javaslat azonban semmiféle hátrányt nem jelent ezen jogszabályokra nézve, ezek sérelme nélkül született ez a javaslat például. Kiküldött munkavállalókra vonatkozó jogszabályok is érvényben vannak, az ILO szabályokkal összhangban kell fejlesztenünk a belső piacot, a társaság jog tekintetében is fontos, hogy szociális dömpingre ne adjunk lehetőséget, egyenlő feltételeket teremtsünk a bizottság számára az egyetem. Aztán a székhely megosztásának lehetőséget. Ez esetleg az adó elkerüléshez vezethet, vagy a munkavállalói részvétel csökkenéséhez. A tanács nagyon bölcsen járt el, egész egyszerűen törölte a székelyel kapcsolatos rendelkezésekkel, tehát a jelenlegi státuszkot tartjuk fenn, nem változtatunk ezen. A tagállamok maguk döntetnek arról, hogy megengedik, vagy megakadályozzák-e azt, hogy a cég szétválasztja a székhelyet. És az ezzel való visszaélés, vagy az adózás, vagy a munkavállaló részvétel e, tekintetében máshol kerül szabályozás az összes tisztában van a tanás. Aztán a pénzmosás elleni fellépés most vizsgáltak fel az erre vonatkozó jogszabályokat, néhány héttel ezelőtt született itt a parlamentben is rendes erre. Az SOP javaslat 120 100%-ban összhangban van a pénzosás elleni rendelkezések, sőt tovább is megy még ezeknél, hiszen itt a, a tulajdonosokat már a nyilvántartásba vételkor azonosítani kell, ez még tovább megy annál, mint a pénzmosás elleni intézkedések megkövetelnek. És itt vállalati jog területén születő intézkedésekről beszélünk, és biztos vagyok abban, hogy a szakbizottság még több javaslatos megoldásra tud élni, hogy a további aggodalmakra választ adjon. Mi a konstruktív párbeszédet szeretnénk folytatni a parlamente, annak érdekében is, hogy a bürokráciát lépítsük, és valamennyi érintett előnyét szolgálják ezek a javaslatok. Köszönöm szépen. Előbb köszönöm szépen, most pedig Nibler asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak, a Júri Szakszatság részéről nem csak a jelenlegi jelentésért szeretnék köszönetet mondani, hanem azt gondolom, hogy nagyon nagy elismerés érdeme az is, hogy mindenkit bevont a munkadokumentum elkészítésébe. Ennek szentelhettük a figyelmünket együttesen, fontos, hogy ezt aktualizálják a tanács, ugye többségében támogatja ezt a javaslatot, én úgy gondolom, hogy kiváló volt az együttműködés az előadóban, ezért köszönetet mondok. Itt a szakbizottságban több ízben is eszvecserét folytathatunk erről a témáról, és én őszinte leszek, én továbbra is nagyon kritikus vagyok az egyszemélyes társaságok, mint jogi formával szemben, és az előadó joggal mondta azt, hogy alapvetően pozitívan kell ezt látnunk néhány óvatossági intézkedéssel, azt gondolom, hogy ez helyes ez a fellépés. A javaslat célja az volt, hogy a KKV-knek biztosítsuk a lehetőséget azt, hogy könnyebben folytass rakhatáron eltűnő tevékenységet. Én ezt a célt támogatom. A digitalizáció szempontjából is ez egy helyes lépés lehet, de ugyanakkor még mindig van a komoly kételjem, hogy ez a konkrét javaslat valóban el fogja érni a kitűzött célokat. És hogyha a bizottság részéről azt hallom, hogy igen, vannak kockázatok, az ez, ez úgy tűnik a kockázat nélkül, mintha a, aki nem mer, az nem is nyer, hát nem biztos, hogy ez a helyes megközelítés. Az elmúlt években, évtizedekben e, meghozott intézkedések tűnik, hogy nem tanultunk semmit. Itt az Európai Parlamentben van egy különleges szakbizottság, amelyet létrehoztunk azért, hogy az adótás, adó elkerülési kérdésekkel foglalkozza, és hogyha ilyen gyorsan lehet egy egyszemélyes társaságot alapítani és nyilvántartásba vetetni, akkor azért biztos, hogy kockázatokkal és jár. Lehet, hogy a bizottságnak ezzel nem kell foglalkozni, de a parlamenti képviselőknek a, el kell mondaniuk a polgárok felé, hogyha megkönnyítjük a határon átnyúló vállalatok létrehozását, akkor mi hogyan akadályozzuk meg a forum shoppingot, hogyan lépünk fel a pénzmosás vagy az adócsalás ellen, és egy kis vállalkozó biztosan szeretné tudni azt, hogy kivel üzletel, és, és biztosnak kell lenni abban, hogy a nyilvántartások megfelelő információkkal rendelkeznek. A bizalom, a kereskedelem tekintetében egy nagyon fontos érték vannak, tehát kockázatok meg kell nézni, hogy hogyan tudunk ezekkel foglalkozni. Én, én nem szeretném ezt könnyedén lesöpörni az asztalra. Aztán ott van a jegyzett tőke kérdés és a tartalék likviditási garancia kérdése fontos, hogy a, a társaság részére valóban rendelkezésre álljon a jegyzett tőke, és a harmadik felekkel folytatott kereskedelme pénzügyi háttere biztosítva van. Az erre vonatkozó javaslatok az első bizottsági szövegben még nem elég messze menőek, és a forum shopping tekintetében is úgy gondolom, hogyha az erre vonatkozó rendelkezéseket törölni kívánják, azt én támogatom, ezen kívül az azonosítás kérdése, hogy kik azok, akik, a, kik az alapítója az egyszerűen társaságunknak, ez az azonosítás számunkra még nem igazán garantált, de meg szívesen meghallgatom a további javaslatokat erre nézve. Én még egyszer azonban elmondanám, hogy a kereskedelmi nyilvántartás megbízhatósága nagyon fontos számomra. Persze ki kell használnunk a belső piac adta lehetőségeket, de mégis jogi biztonságot, jogi garanciát kell adni bizonyos dolgokra, hogyha az új egyszemélyes társaság jogi keretein belül ez nem adott, akkor az valóban agályos. Európai szinten itt most egy új társasági formát próbálunk létrehozni egységes szabályozásra, de az SUP nem egy ilyen nemzeti, nemzetközi forma, ez egy nemzeti társasági forma, tehát ez, ez azért más követelményeknek kell, hogy megfeleljen, mint egy pusztán európai nemzetközi társasági forma. Itt most az a kérdés, hogy mi a hozzáadott érték, itt elég jók az érvek, amelyek amellett szólnak, hogy igen, van hozzáadott értéke, ez sem lehet az asztalról esetben, igen, van hozzáadott és vannak kockázata is ennek a javaslatnak. Elnök, köszönöm szépen, remélem, hogy még türelmesek a tolmácsok. Fosz úr kap szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, azért is, mert nagyon óvatosan járt el ezen a területen. Még nagyon komoly bizonytalanságok vannak. Angeliga Niebler és beszélt már erről, a tanácsban is láthattuk, hogy sokat változott ez a szöveg. A soros elnökséget kérdezném, hogy valóban ma is még megvan a támogató többség, hiszen vannak ezzel kapcsolatos plegykák, hogy egyik másik ország meggondolta magát. Éppen ezért ma, ha már, ma, ha már erről beszélünk, kell, hogy ma megvan-e a támogatott többség még. Európai Parlament is komoly bizonytalanságokkal küzd, éppen ezért milyen sok a bizonytalanság, talán megpróbálhatnánk egy olyan eljárás bevezetni, ami ahhoz vezetne, hogy ne egyszerűen csak elutasítsuk ezt a formát, ne az legyen az üzenetünk, hogy a társasági jogterületen egyáltalán nem bírunk dűlőre jutni, hiszen már a harmadik alkalom lenne arra, hogy valamit elutasítottunk, hanem egy olyan eljárás, hogy módot találjunk ki, amelynek keretein belül a létező rendelkezés álló lehetőségeken belül eszközöljünk módosításokat, és itt a parlamentben is akkor eldönthetnénk, hogy mit akarunk itt elérni, tehát egy informális trialógusra is sor kerülhetne, bizottság, tanács és parlament összeülhetne, hogy gyűlőre jusson annak kérdésével, hogy hogyan kellene ezt a dossziét kezelni, hogy nehogy óvatlanul egészében elutasítsunk valamit, ami aztán nagyon nehezen indítható újra. Nagyon hálás lennék éppen ezért a minden érintett résztvevő ehm, e, ebbe a folyamatba be lehetne vonni ebbe a folyamatba, és közösen keresnénk kiutat ebből a kisé megrekedt helyzetből, de nagyon helyesnek tartom azt, hogy az előadó nagyon óvatosan járt el, és a valódi jelentés megszervezését el is halasztotta, egyenlően csak egy munkadokumentumról ezt eszmecserét. cserét. úr, köszönöm szépen, még négy percig állnak rendelkezésünkre a tolmácsok, és most alapvetően kérném arra Grandas Pascual urat, hogy, hogy beszéljen arról, hogyan járjunk el a következő ülésünkön tűzzük ezt újra napirendre, vagy hogyan is legyen ez, és Régner asszony is akkor addig szót kapna. Igen, köszönöm szépen, lenne egy rövid hozzászólásom. Igen, és erre szerettem volna kitérni, hogy a tanács van nagyon egyszerűen a helyzet, van ott is sok eh, fenntartás, nem egyértelmű a ennek a javaslatnak. Azt is észrevettem, hogy itt komoly kételjek fogalmazottak meg a dosszéval kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ezeket a kételyeket, aggodalmakat nem sikerült elosztatni. Pénzmosás, székely, terrorizmus, finanszírozása, munkavállalói részvétel, adócsalás, szociális kérdések, szociális bizonytalanság. Ezek a kérdések továbbra is megválaszthatlanak. Digitalizáció nyilván csodálatos dolog, elektronikus nyilvántartásba vétel igen nagyszerű, de Nibler asszony ezekkel kapcsolatban is megfogalmazta a bizonytalanságokat. Ha most innovatív startupokról beszélünk, ahol mondjuk 97-en dolgoznak munkavállalóként, és egyszer csak látszat vállalkozókká válnak, ezeknek az egyszerűen sasaknak köszönhetően, az nem biztos, hogy jó megoldás lenne. Ez a konkrét javaslat nem fogja megoldani ezeket a kérdéseket, nem fogja a céljainkat elérni, és nem sikerül majd igazi jó európai megoldást találnunk ezzel a konkrét javaslattal. Köszönjük szépen. Stefanec úr, nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Az IMCO bizottságban foglalkozom ezzel a dossziéval, csak tájékoztatom önöket arról, következő héten, június 22-én fogunk szavazni erről a dossziéről. Nagyon sok vita övezi a szakbizottságban a politika frakciók részéről ezt a dossziét, de legalábbis nekem az az álláspontom, hogy ez a javaslat az Európai Bizottság stratégiai prioritásával teljes mértékben összegben van. Én támogatom ez a versenyképességet, a bürokrácia leépítését, a költségek leépítését támogatja, és jobb környezetet fog teremteni a vállalkozók számára, a kompromisszumok ellenére. Igen, ezekre törekedni kell, de meg kell tartanunk a lényegét ennek a dossziének, ennek a javaslatnak új társaságokat kell tudni alapítani online, olcsó módon az Európai Unióban, hogy a belső piac összes lehetőséget ki tudjuk aknázni. A jelen helyzet az, hogy a KKV-k a munkája kétharmadát hozzák létre az Európai Unióban, de de csak 2%-uk fektet be, vagy ruház be külföldön, vagy folytat határon átnyúló tevékenységet, éppen ezért az SUP javaslat talán a legjobb kiút lehet ebből a helyzetből. Köszönjük! Pascal de Grandes úr kapja meg újra a szót. Köszönöm szépen! Először is köszönjük a türelmet, csak egy percig rabolnám tovább ezt a türemüket. Én azt gondolom, hogy a fenntartásaim indokoltak voltak. Köszönetet mondanék a soros elnökség képviselőjének a beszámolóért. Köszönet az új, bejövő soros elnökségnek is, aki majd folytatja a dosszéval kapcsolatos munkát. Az álláspontok nem fognak valószínűleg változni, ezek nagyon árnyalt álláspontok Éppen ezért azt javasolnám, hogy először is Strasbourgban egy szakértői ülést tartsunk meg. Axel Foss említette már, hogy, hogy egy másfajta párbeszédet kell folytatnunk, új alapokra kell helyeznünk, a kommunikáció talán egy három oldalú megbeszélés lenne a helyes módja ennek, és később kellene ezt még egyszer napirend tűzni. Nem tudom, hogy milyen sikerrel kecsegtetne egy közeli időpont. Először is meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi az, ami működőképes, mi nem, kell egy előkészítő ülés, ez úgy gondolom, hogy eredményes lehet. Elnök, köszönöm szépen. 24-es naprendi pont Kaufmann asszony jelentése délutánra tolódik. Köszönet a tolmácsolását, köszönjük a részvételt. Berekeztem az ülést parlament